Thank you. I have... Jó napot kívánok! Akkor eh, először is úgy látom, hogy elfogadhatjuk a napirendet. Bejelentések. December 6-án 9 és 10 óra között lesz egy közös találkozó az Econ és a Budget között a fenntartható finanszírozásos taxonómiáról, utána pedig 10-től 12-ig tartjuk a saját Econ ülésünket és akkor fogunk majd szavazni az MPL-ekről, remélhetőleg, illetve az SRB elnökével is lesz egy meghallgatás. Harmadik napi rendi pont a folyamatban lévő intézményközi tárgyalások témája, refit. ami refitről ö, folytatódtak a harmadik körben is a tárgyalások, és a nyugdíj alapok fölmerültek, illetve a tisztességes és diszkriminációmentes hozzáférés a clearinghez, különböző pénzügyi partnerek kérdése, illetve a technikai feltételek. Én azt hiszem, hogy nagyon jól, hát itt eléggé finoman van megfogalmazva az, hogy még nem született erről megállapodás, de törekszünk arra, hogy a tanács végre elmozduljon az álláspontjáról. Nagyon jó jelentés készül minden esetre a jelenlegi helyzetről. Következő napi rendi pont mentesítéssel kapcsolatos véleménytervezet Frunzulica úra. az előadója, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Frunzolika és a frunzulica románul ugyanazt jelenti nagyjából, de tudja, hogy a románok latin nyelvet használnak, tehát kérem, hogy frunzulik Kának mondja a nevemet, nem Frunzulica, nem Szláv a nevem, és most már olyan régen vagyok itt, hogy szeretném, hogyha rendesen ejtenék a nevemet, Frunzulika. Nagyon szépen köszönöm, hogyha ezt megteszik. Kedves kollégáim, először is szeretném aláhúzni az éves mentesítési folyamatok fontosságát, tehát az ESMA, az EIOPA és az EBH mentesítésének a fontosságát, hiszen fontos, hogy a különböző problémákra rávilágítsunk és kijavítsuk ezeket. Örülök a számevőszék javaslatainak, ajánlásainak, és a 2017-es éves beszámolóját, beszámolókról azt állapították meg, hogy jogszerűek és szabályszerűek az ügyletek. Az EBA és az EIOPA ugye pénz, piaci integrációról gondoskodik, illetve a rendszer stabilitásáról gondolkozik. Tehát központi felelősségük, illetve szerepük van abban, hogy az Európai Unió pénzügyi rendszerét felügyeljék és koordinálják a nemzeti felügyelő hatóságok munkáját. Hölgyeim és uraim, kollégáim, a az EBA bevétele az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése után csökkenni fog, és ezért úgy gondolom nagyon fontos megfelelő rendszert kialakítani a munkájuk finanszírozására, hiszen csak így fogják tudni a mandátumoknak megfelelően, állandóan, függetlenül és hatékonyan ellátni a munkájukat. 2017-ben eldöntöttük, döntötték, hogy az EBÁT Párizsba helyezik át 2019 márciusáig. Én nem akarok beszélni arról, hogy ez a gyakorlatban hogy történt meg, de minden esetre ezzel kapcsolatban szeretném felhívni ennek a legutóbbi költségvetésbeli vonásait, illetve gondjait. Ezen kívül pedig úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy a pénzmosás elleni feladatok, illetve a nemzeti intézményekkel kapcsolatos felügyeleti feladatok is minél jobban kidomboruljanak. A felügyeleti hatóságokkal kapcsolatban úgy gondolom fontos megtenni a, font, a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok, illetve más intézmények foglalkozzanak a terrorizmus ellen, illetve a pénzmosás elleni tevékenységekkel, mégpedig függetlenül és hatékonyan. Ki kell alakítaniuk egy erre vonatkozólag egy szabályrendszert, hogy ennek ez része legyen a prudenciális felügyeletnek az Európai Unió alapokból 27 27%-át fedik le a költségvetésüknek, 42 a tagállamoktól jön, 29%-a pedig különböző az általuk felügyelt egységekből érkezik be, 2% pedig a fennmaradó más forrásokból, és egyetértek abban, hogy ez a jelenlegi elosztás fenyegeti annak a lehetőségét, hogy valóban függetlenül tudják ellátni a, vállalat, a feladatukat. Az EIOPA számára hogyha 40%-ban Európai Uniós alapokból érkezik a támogatás, és 60% az országok hatóságaitól, akkor ez így nem működik megfelelően, és egyébként is különböző tagállamokat szorosabban, aktívabban kell megfigyelni a fogyasztók és a piacok védelme érdekében, és annak érdekében, hogy, a több, hogy több több országban működő biztosító társaságok ne éljenek vissza hatalmukkal. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy Közép- és Kelet-Európában nagyon alacsony minőségű biztosítási termékeket adnak el. Végül pedig az EBA, az ESMA és az EIOPA sokkal jobban kellene, hogy ügyeljen az átláthatóságra, nem csak az európai intézmények felé, hanem az európai polgárok felé is. Köszönöm szépen a szót, és várom az önökkel folytatott együttműködést, a módosítók kidolgozását ebben a nagyon fontos témában az Európai Unió pénzügyi piacai számára. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak. For the EPP Group, Werner Langen. EPP nevében Lenge kollega. Mm. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés tervezetek alapja a számevevőszék vizsgálata, és úgy tűnik, hogy nincs okunk arra, hogy elégedettek legyünk ezzel. Úgy gondolom, hogy felületes volt ez a vizsgálat, mind a három hatósággal kapcsolatban, és nagyon kevés neg- negatív dolgot említenek. Az Európa Európával kapcsolatban minden lényeges dolgot jólnak és szabályszerűen találnak. A az EIOPával e- kapcsolatban is, az, a bankhatósággal kapcsolatban meg mindjárt megnézem, hogy hogy nyilatkoztak. Azt mondták, hogy minden lényeges ponton, szinten szakszerűen, jogszerűen és szabályszerűen jártak el. Ugyanakkor néhány kérdés azért csak fölmerül, tehát tartalmilag kell foglalkoznunk a vizsgálattal, Például, hogyha arról van szó, hogy nem, nem teszi közze, az elbocsátásokat, aztán a, hogy, hogy a pályázati kiírások jogszerűek vagy szabály, szabályszerűek. Ezekkel van egy sor probléma, aztán általánosságban mégis azt mondják, hogy minden általánosságban véve minden jogszerű és szabályszerű. A konttal meg kellene ezt tárgyalnunk, és úgy gondolom, hogy ennél alaposabban meg kellene nézni ezeknek a hatóságnak a működését még alaposabban, mint a számvevőszék. A második megjegyzésem Frunzulika kollégának a jelentéseihez, illetve véleményeiről szól. Ugyanazt azt írtam mind a három hatósággal kapcsolatban, csak a nevet változtatta meg bennük, de egyébként minden ugyanaz mindenhol ugyanaz a szöveg, illetve a bankhatóságnál van egy hatodik pont is, amely arról szól, hogy mivel az Egyesült Királyság elhagyja az Uniót, ez, ennek a költségvetési vonzataira is oda kell majd figyelnünk. És hát én egy kicsit elgondolkodtam, hogy most tényleg ez az egész vizsgálódásunknak a lényege, hogy a ahhoz képest, hogy ezek a hatóságok nagyon fontos munkát végeznek. Hát például, hogyha az EU, EUPára gondolok, akkor úgy gondolom, hogy nagyon, hogy nagyon úgy néz ki, hogy állandóan az eredeti feladatukhoz képest inkább megpróbálnak jogalkotási feladatokat magukhoz ragadni, és ilyen témákban nyilatkoznak. Aztán, hogyha megnézzük a négyes pontot, a négyes pontban kollégánk aláhúzza, hogy minden, mind a három hatóságnak az eredeti feladatukhoz képest még pénzmosás elleni, illetve terrorizmus elleni feladatokat is el kellene látniuk. Én úgy gondolom, hogy ez nem a mi feladatunk, vagy az ön feladata ennek az eldöntése, a nemzeti hatóságok kell, hogy ezt eldöntsék. Ezzel kapcsolatban majd módosítókat fogok benyújtani. Én úgy gondolom, hogy egyszerűen nem megfelelő, nem nyújt megfelelő értékelést kollégámnak ez a három véleménye, ez a véleményem róla. Thank you. Köszönöm szépen az ECR-nek. Most üdvözlöm új tagunkat, Ralph Paket kollégát. Köszönöm szépen, elnök úr, és az előadónak is köszönöm. Ralph Paket vagyok, Summer Lones utódja vagyok, aki Belgium védelmi minisztere lett a közelmúltban. Nagy eh, várakozásokkal tekintek a közös munka elébe. Nem csak a három viszonylag kisebb súlyú ügyben, eh, tudom, hogy nem ezek a legpolitikailag ki élezettebb kérdések, de ezt a munkát is el kell végezni. Üdvözöljük ezt a megoldást, és az erőfeszítéseket, hogy a belső átcsoportosítások megtörténjenek a költségvetésben. Nagyon értékeljük, hogy a pénzmosás elleni erőfeszítésekre is hivatkoznak. 2018-ban voltak ezzel kapcsolatosan fejlemények, a jövőben is ez folytatódik. Hallgattuk, hallottuk, hogy mi történt a Dolce Bankkal múlt héten és azt is jónak tartom, hogy az eib szerepét hangsúlyozza az előadó, és ez megfelel a szeptemberi bizottsági javaslatnak. A, az egyes bekezdése konkrét megfogalmazását meg fogjuk vizsgálni az AML NCTF-fel kapcsolatosan. Nem most van itt az ideje vagy a helye, hogy az AML hatáskörökkel kapcsolatos bizottsági javaslatról szót ejtsünk az EIB vonatkozásában. Ami a semleges megfogalmazást illeti a Brexit tekintetében, és a felügyeleti hatóságok szerepköreit, ezt a vonalat is támogatni tudjuk. Köszönöm szépen. Uh, and this charge... Köszönöm szépen. Nagyon is lehet politikailag kényes ügy a mentesítés, nem mindig semleges politikailag. Wolf. mit? Köszönöm szépen. Én a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak is tagja vagyok, és ott még egyszer nagyon ala, ala, alaposan ellenőrizni fogjuk majd ezeket a számvevőszéki jelentéseket, ahogy Ben Lange is elmondta. A három jelentéstevő ezt egyébként már el is kezdte megírni. Sajnos az utóbbi időben annyira sok csalást, pénzügyi bűnözést, adócsalást és pénzmosást látunk, ami azt mutatja, hogy a felügyelet nem ott működik, ahol működnie kellene, és egyszerűen nem mond, elégedhetünk meg azzal, hogy a nemzeti hatóságokra toljuk a feleség, felelősséget, hiszen az európai hatóságok feladata az, hogy ezeket visszaszorítsuk túlságosan kevés van erről a témáról az erő a számbevőszék jelentésében, és ezért ezt kommentálnunk kell, de én úgy gondolom, hogy a kontban ez sikerülni is fog majd. Szerettem volna, hogyha az Ebának a Londonból Párizsba való költözéséről is egy kicsit ö, többet írunk, illetve többet ö, foglalkozunk ezzel a pénzügyi és a személyzeti oldalával egyaránt. Az ESZMÁ-nak is nagyon nagy változások elé kell majd néznie az el, er, elkövetkezendő időben. Az ELJÓPA egyrészt megpróbál belső modellek értékelését, a, a, megpróbálja a belső modellek értékelését ö, be, be, ebbe belefolyni, ö, ami nem feltétlenül jó. Minden esetre úgy gondolom, hogy a nemzeti és az európai szintű fel, felügyeleti hatóságok együttműködése nem elégséges jelenleg, és ezért mindenképpen E, erre oda kell figyelnünk, tehát arra, hogy ez az együttműködés e, kapjon egy új formát, és hogy európaizáljuk, tehát hogy emeljük föl egy e, európai szintre, de úgy, hogy közben ne terheljük további terhekkel a nemzeti hatóságokat. Köszönöm. Eagle, I don't know whether there is... Sven Gigoldot nem látom, nem tudom, hogy a zöldektől valaki helyettesíti-e, vagy sem. Tehát Sven Gigold nevében kére valaki szólt a zöldektől, vagy lépjünk tovább. Nincs válasz, akkor ugorjunk. A többi frakciónak sem látom itt képviselőit, úgyhogy akkor spontán felszólalások következnek, per van, sperezi a szó. Köszönöm szépen. Nos, a mentesítési jelentés nagyon fontos, és örülök annak, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság méreható munkát végez, azonban oda kell figyelnünk a mentesítési jelentés kapcsán arra, hogy ez ne legyen olyan jelentés, amelyben minden minden aspektust megpróbálunk megemlíteni, összefésülni. Két eh, dologra utalnék. Például, hogy a három hatóság, a bankhatóság, a piachatóság, illetve a biztosítási hatóságnak föl kell lépnie a pénzmosás elleni harc során, illetve a terrorizmus elleni harc során. Ezek eh, vitatémák jelenleg, és ott már keresztek közösen készítünk jelentést ebben a témában. Nagyon fontos lenne, hogy ez ne essen áldozatul a mentesítési vitában, hiszen nagyon jó lenne, hogyha valóban méreható vizsgálatot tudna végezni a bizottság, és ide tartozik a TAX 2 bizottság elnöke is, hiszen őket is érinti az általunk meghozott végkövetkeztetés. Amit mondani szeretnék tulajdonképpen, az az, hogy a nemzeti hatóságok együttműködése nem biztosít megfelelő felügyeletet a pénzmosás ellen, ami pedig a belső modell kérdését illeti, úgy tűnik, hogy ez, erről szó lesz majd a következő vizek során, viták során. Az EUP-t is megemlíteném ebben a tekintetben, ez pedig a hatáskör kérdését veti föl, nem pedig a jó irányítás kérdését. Tehát nem azt, hogy az EUPA megfelelően vizsgálja el, vagy használja a költségvetését. Tehát legyünk következetesek és komolyak, nézzük meg, hogy a költségvetést hogyan használják ezek az intézmények, de ne keverjünk ide minden mást, mert különben összekeverjük a dolgokat. Köszönöm. Thank you. So, um... Köszönöm szépen, jelentéstevő. Unculika úr, és elnézést kérek a korábbi kértési nehézségekért, de hát ugye öregszünk, mindig ugyanazokat a hibákat követjük el, és így tovább. Frunculika úr, nem, semmi gond, csak úgy éreztem, hogy ön olaszként talán megért engem. Nos, tulajdonképpen meg vagyok lepve, hogy Lange úr milyen kritikus hangot ütött meg, hiszen az elmúlt esztendők során még nem hallottam őt hasonló mentesítési viták során, hogy ilyen sok dolgot említett volna meg. Lange úr, megvizsgáltam az elmúlt tíz év mentesítéseit, és ugyanezt a struktúrát követték, hiszen ezek mentesítések, úgyhogy a tanácsadók az adott szakbizottságból elmondták, hogy mindenkinek maximum 1500 karakterben kell lezárulnia, és itt a szóköz nem számít. Ez a szabály. Megemlítettem az összes fontos kérdést, amelyel ennek a három intézménynek foglalkoznia kell. Természetesen nagyon sok teendőnk van, ezeket is megemlítem, például a pénzmosás elleni harc, a terrorizmus finanszírozása elleni harc, ezeken a területeken össze kell fognia, illetve fognia a három intézménynek, valamint az Európai Központi Bankkal is együtt kell működni. Ez nagyon fontos, de várom a módosítóikat, várom a változtatási javaslatokat, az új témákat is, de kérem, kérem, értem a kritikus megközelítést, de Uh, issues. I haven't heard anything. But only... De akkor valami kézzelfoghatót nyújtson be, hiszen itt most semmit nem hallottam, csak ilyen általános kritikát. Kérem, szorítkozunk a konkrétumokra, nézzük meg, hogy akkor ebből mit tudunk kihozni, hiszen az elmúlt tízesztendő mentesítései mind ugyanezt a struktúrát követték. Itt megpróbáltam to, to the, this uh, new funds necessary... differenciált megközelítést alkalmazni, az új székhely, az új párizsi székhely, illetve más témákat is megemlítettem, de de semmi, semmi kézzel fogható uh, kritikát nem hallottam. Thank you. So the timetable is as follows. Deadline for a... Köszönöm. A napirendünk a következő hatodikáig lehet benyújtani a módosító javaslatokat, és jav- januárban lesz a módosítók tárgyalása, illetve az EKON szavazás 21-én. Most nézzük a szavazást. Thank you. This is the right order.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 a benchmarkokkal kapcsolatos jelentés szavazását elhalasztanánk, mert még tovább szeretnénk finomítani a, az álláspontunkat, tehát szeretnénk, hogyha ma nem szavaznánk erről. Thank you. Köszönöm szépen. Az EPP koordinátora, mintha bólogatna, igen, jó, akkor halasszuk és szavazzunk szavazni, de először, kezdjünk szavazni, de először ellenőrizzük a szavazó berendezéseket és a szavazókártyákat. Megnyitom a szavazást, a próba szavazást. Vote closed. Lezárom a szavazást. Thank you. So we start Köszönöm szépen. Akkor megkezdjük a szavazást, nevezetesen a... Egy pillanat. Okay, so we start, uh, Akkor kezdjük a hatodik módosítóval mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, hatos módosító, megnyitom a szavazást. A kkv növekedési piaca. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 17-15 arányban. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellette ellenne tartózkodás elfogadva, 20-as módosító szóbeli módosítóval az előadó részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Nine. Lezárom. 19 eh, igen elfogadtuk. 35 meretelene tartózkodás elfogadva. 34 mellettelene tartózkodás elfogadva, kettes. Mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A kettest. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 17-15 ellenében elfogadtuk, 36 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ugyanezzel a többséggel, ha szeretnék ellenőrizhetjük, de ha nem, akkor nézzük a 37-et, nem 38-at, mellettelene tartózkodás elfogadva, 39 mellettelene tartózkodás elfogadva, 40 mellettelene tartózkodás elfogadva, 41 mellette ellenőrizzük a 41-et, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva 18 mellette, 17 ellennel, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a 43-at. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom elfogadva. 20-17 ellenében, 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. A bizottsági javaslatról szavazunk a módosításokkal. Népszerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 mellette őt tartózkodással. Szavazunk. Már jeleztem, hogy nincs nálam a szavazókártya. Kérem, hogy adjon hozzá. Jó, akkor most szavazunk a trialógus megkezdéséről, név szerinti szavazás, és még hozzáadok még egyet. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Igen, 34 plusz 1, az 35. Minősített többségünk van. Köszönöm szépen, és az előadónak gratulálok. Which is this one? Which is nine. No. Okay, so, so we vote first the regulation. Akkor először a rendeletről fogunk szavazni. A kilencesről. Jó? Tehát a kollektív befektetések határokon átnyúló ügyéről. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Meg kell keresni a következőt. So, amendment 180. 180 mellette, ellene Ja, ez az a híres? Ez, ma, ez az, Márkusz? Az a híres módosító? Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Itt most egy ügyrendi ö, kérdést szeretnék felvenni, hisz, felvetni, hiszen ezt szavaztatjuk, de azt hiszem, és itt kikapcsol az elnök mikrofonja. Tehát még egyszer ügyrendi megjegyzést szeretnék tenni, az ugye ezt a kérést az külön szavazásról elfogadtuk, de mostan tól kezdve a módosítókat nem fogjuk elfogadni, hogyha azok a rendelet hatáján túlmennek, mert azt nem lehet, hogy egy egész másik rendeletet alakítsunk ebből. Tehát, hogyha egy politikai frakció ezt megköveteli, akkor az más, de az nem lehet, hogy a szabályokat megkerülve egy csomó más dolgot is megváltoztatunk. Most ezt a konkrét kérést a 180-ossal kapcsolatban elfogadom, jó, mindenképp megadom a szót, de minden esetre e, a jövőben úgy fogok eljárni, hogy ha csak nem látom, hogy széles konszenzus van egy ilyen kérés mögött, akkor nem fogok új módosítókat elfogadhatónak nyilvánítani, amennyiben ezek a már most módosítandó szöveg hatáján nagyban túlmennek. Azért szeretnék csak hozzászólni, hogy üdvözöljem a véleményét, elnök úr, mert így egy olyan kérdésre ad nekünk lehetőséget, olyan kérdésnek a meggondolására, amelyet eddig nem tudtuk, amelyről eddig nem tudtunk, most pedig tudunk. Tehát nagyon örülök neki, hogy elnök úr lehetőséget ad arra, hogy er-, ebben is szavazzunk, mert ez jobb biztonságot fog majd jelenteni, és legközelebb remélem, hogy a bizottság a következő javaslataiba minden releváns információt be, bele fog foglalni, és nem második pilléres eszközökkel próbálja majd kipotolgatni azokat. Elnök, köszönöm szépen, akkor folytassuk a szavazást. E kompromisszum, ugye? Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És akkor most a bizottság módosított javaslatáról szavazunk, még pedig név szerint megnyitom a szavazást, és majd egyet fogok. Már megvan a kártya? Jó, akkor nem adunk hozzá egyet. Lezárom a szavazást. 34-en szavaztak mellette, ellene nem szavaztak, 5-en tartózkodtak, tehát akkor most az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szavazunk. Szintén név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. 33-1 arányban 5 tartózkodással megvan a minősített többség arra, hogy a trialógus tárgyalásokat elkezdjük. Gratál, gratulálok a jelentéstevőnek. Akkor most az irányelv jön A, mellett ellene tartózkodás elfogadva, D mellette, D kompromisszum. 11. oldalon van a D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A bizottsági javaslatról módosításokkal együtt név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34-en mellette szavaztak, hárman ellene, ketten tartózkodtak. A trialógus megkezdéséről szavazunk, szintén név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 33-an mellette, 4-en ellene szavaztak, ketten tartózkodtak, gratulálunk a jelentéstevőnek. Oké, okay, tehát akkor a tízest el, elhalasztjuk, akkor most a 11-es következik, az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó, származó bevételek, illetve az ezek után fizetendő adók, 30, 31 és 32 Tehát ezeket név mellette, ellene, nem, bocsánat, tehát még egyszer ezeket, ezekről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 34-en ellene szavaztak, 4-en mellette. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 140-es mellette, ellene, ellenőrizzük le a 140-es módosított, megnyitom a szavazást. 140-es. Lezárom, elutasítva, 20-19 arányban. 141-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 154, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 20-19 arányban elutasítottuk. 25-ös mellette ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk a 25-öst 24-15 arányban. 156-os. Mellette? Ellene? EPP mellette? Tartózkodás elfogadtuk. 157 mellette? Ellene? Ta- ellenőrizzük le 157-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 20-19 arányban. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 23-16 arányban 166-67 együtt, mellette, ellene, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük le. Lezárom. Elfogadtuk egy szavazat többséggel, 20-19 arányban. Jó. 168 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 169 mellette, ellene, tart, leellenőrizzük eh, le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk 20-19 arányban. 170-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 171 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 172 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 173 és 4 együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 179 mellette ellene tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellene ellenőrizzük le. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük le 40-es. Jobb, jobban emeljék fel a kezüket. Lezárom a szavazást, igen, elfogadtuk 21-15 arányban. 41-es mellette, ellene. Ellenőrizzük le a 41-est, megnyitom a szavazást. A liberálisok is rászavaztak. Jó, igen, ugyanaz a többséggel elfogadtuk. Egyes mellette, ellene. Ellenőrizzük le az egyest, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 20-19 arányban. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 71 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 72 mellette ellene tartózkodás elutasítva, L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva, N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 88-as mellette, e 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 90 mellette ellene, ellenőrizzük le a 90-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, fogadtuk 20-19 arányban, P kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, Q kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 103-as mellette ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 23-16 arányban, egy 104-es mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 105 mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 106 mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette ellene, ellenőrizzük le a 14-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 20 ne 99 arányban, 15 mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan, 15-ös, valószínű ugyanaz a többség lesz. Lezárom, így van, 20-19. 108-as mellette, ellene, ellenőrizzük le a 108-as, megnyitom a szavazást. Biztos ugyanaz lesz 20-19, lezárom, így van, 20-19 arányban elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 110 mellette ellene tartózkodás elfogadva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 119 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 120 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva, S kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 127 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 128 mellett ellene tartózkodás elfogadva, és akkor most a módosított bizottság is javaslatról szavazunk név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom. 33-an mellette ketten ellene szavaztak, ketten tartózkodtak. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Most még a jogalkotási állásfoglalásnak is a 33-tól 39-ig terjedő részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva, úgy, hogy úgy tűnik, hogy ezt módosításokkal együtt szintén elfogadtuk. We go to, um, the Rosati. Most következik a Rosati jelentés. Uh... Okay, there is not the title. I should have read the title for significant digital presence. Significant, the precise one, yes, okay. Significant digital presence. Jelentős digitális jelenlét, ez a címe. 15-ös módosító név szerint megnyitom a szavazást. Bezárom. 36 ellenében egy mellette elutasítottuk. Oh, your amendment. A módosító benyújtója mellette szavazott legalább, 62-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 65-ös mellette, ellene Ellenőrizzük a 65-öst, megnyitom a szavazást. Elzárom. Elfogadtuk. 67-es, 68, 69-es mellette. Ellenállt. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 79-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Gyanítom az eredményt, de azért nézzük meg. Lezárom. Igen, 20-19 arányban elfogadtuk. 80-as mellette ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-19. Elutasítottuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 83 mellette, 84 9-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 83, 84 és 9-esről. Closed. Lezárom, 20-17 arányban elfogadtuk. 85-86 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 87 mellette ellene ellenőrizzük a 87-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 88 kiesik, 89 mellette ellenet ellenőrizzük, 89-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-19 elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítottó, 91 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 92 ellenőrizzük, 91-est, 91-est e, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Hoppá, most már liberálisok mellette szavaznak. Nézzük, csak lezárom. Igen, akkor ezt elfogadtuk 21-18 arányban. 92 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 93 mellette, ellene ellenőrizzük a 93-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 95-ös mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 96-os és 10-es mellett ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellette ellenállt tartózkodást elfogadtuk, 98 mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene ellenőrizzük a 12-esről, megítom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, így kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 114 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 110 J kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellen tartózkodás, el, mert ellenőrizzük 21-es, megnyitom a szavazást, bezárom, elutasítottuk, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk, 26 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. B kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette ellene, ellenőrizzük, ha megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 37-es. A 37-es semmi a helyzet, Oka fogyott el vált, nem? De. 38-as mellette ellenállt tartózkodás elutasítottuk, 39 mellette ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 41-es mellette ellenőrizzük a 41-est. Lezárom. Elutasítottuk. D kompromisszum mellette eltartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum. Javítja magát az elnök. totally different yeah. Uh, voting list, but so this is the... Okay. Lássuk akkor. 109-es, mellette ez nincs benne a szocialista szavazólistában? Éva a Jolly módosítója 6D, 109-es módosító ez, csak ez nem színezték külön a szavazólistába. Gondolom támogatjuk, analógi, analógiás módon, de hát ezt nem tudhatjuk. Tehát 109-es módosító Éva Jolly módosítója. A szavazólista egy kicsit furcsa. Szavazzunk tehát a 109-esről. Ellenőrizzük, jó? Lezárom. Elutasítottuk. 46-os. 46-ost is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ugyanaz a Jolly módosító. Még mindig nyitva van a szavazás. 46-osról szavazunk. Lezárom. Elutasítottuk. E kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 46-os, nem, javítja magát az elnök. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 48 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, G kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk, 57-es és 7-es menettelen tartózkodás elfogadtuk, 59-es menettelen tartózkodás elfogadtuk, mellette ellen, ellenőrizzük a 61 es megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. A bizottsági javaslatról szavazunk név szerint, illetve annak módosított formára megnyitom a szavazást. Lezárom. egy, ellenében kettő tartózkodással elfogadtuk. Először szavazunk blogban a 16-os, 17-es, 18-asról mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tehát elfogadjuk a jogalkotási állásfoglalást, gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig a versenypolitika éves jelentése következik. Okay. Compromise A. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 26-os módosító mellett ellene tartózkodás. Nem, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség elutasított elfogadtuk, 29 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 34 mellett ellene ta- ellenőrizzük elektronikusan. Uh, Lezárom a szavazást, elutasítva 23 ellenszavazattal, 15 ellenében. E-kompromisszón mellett ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette lenne tartózkodás elfogadva, 44 mellette lenne tartózkodás elfogadva, F kompromisszum mellette lenne tartózkodás elfogadva, 50-es módosító mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva G kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, H mellett ellene tartózkodás elfogadva, nem, ez a G kompromisszum volt, és a H, de igen, nem. H, mellett ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, O kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, J kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 89 mellett ellene tartózkodás elfogadva, ellenezte Ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva 23-15 szavazat ellenében, 91 mellette ellene tartózkodás elfogadva, K kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, L kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, M kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, egy 107-es eh, módosító mellett ellene tartózkodás. Most megnyitom a szavazást a 107-ről. Vote is closed. Adopted 13, 23 to 15. Compromise N. In favor, against abstentions adopted. Amendment 111 in favor against abstentions adopted. Compromise W in favor against abstentions adopted. Amendment 117 in favor, against, check, vote is open. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 23-15 uh, ellenében, 118 ról most szavazunk, mellettelen a tartózkodás elfogadva, 120 mellette ellene, ezt ellenőrizzük, a 120-ról elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 22-16 ellenében, 122 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 128 mellett ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a 128-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 129 mellette ellene ellenőrizzük a 129-et, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-18 ellenében P kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 136 mellette ellene tart a 136 több módos ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-17 ellenében elfogadtuk, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 145 mellette, ezt most ellenőrizzük, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 146 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 147 mellette, ellene tartózkodás, nem, ezt ellenőrizzük, 147, megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást, 19-18 ellenébe elfogadva, 150 mellette, ellenőrizzük, 150-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 35 3-mal szemben. 152 mellette ellenőrizzük a 152-est, erre most tényleg szükség lesz. Lezárom a szavazást. 19-15 ellenében elfogadva, 153, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük elektronikusan, lezárjuk a szavazást, elutasítva, 22-15-tel szemben, 154 elfogadva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 159 mellette ellene tartózkodás, EPP ellene van, elutasítva. 160 mellette ellene, ezt most ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is close. Lezárom a szavazást. Uh, 161 in favor. Elfogadva 161 mellette ellenőrizzük elektronikusan. Vote is closed. Lezárjuk a szavazást 22-18 ellenében, 162 mellette ellenőrizzük. Elektronikusan a 162-t megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-18 ellenében, 163 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 163-ról. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva 22-18 ellenében 165 mellette ellene ellenőrizzük a 165-öt, megnyitom a szavazást. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. De azért ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elfogadva 166 mellette, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Adopt lezártuk, elfogadtuk, ez kompromisszum mellettelenen tartózkodás elfogadva, 173-as módosító mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-18-szal szemben elfogadva, T kompromisszum mellette ellene, megnyitjuk a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva 20-15-tel szemben, U kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 190-es módosító mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. To adopted. One... 185 mellette ellene ellenőrizzük szavaz, a szavazógéppel 185-öt, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva 20-18 szemben 187 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 192 mellette, ellene, nem, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadva 194 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 197 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 198 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 199 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 202 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 211 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed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 Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 220 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 221 elfogadva, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, Kettes. Hivatkozás elfogadva a hármas és eh, mód, kettes módosító mellett ellenet, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. A hármas módosításról is szavaznunk kell? Igen. Mellette, ellene, megnyitom a szavazást, ellenőrzik elektronikusan. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség elutasítva. Négyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Négyes, ötös hivatkozás blogban szavazunk elfogadva. Ötös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Blogban szavazzunk a hatostól a tizedik ter- tízesig terjedő hivatkozásokról mellette tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadva, hetes mellette ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség elfogadtuk. 8-as módosító mellett a tartózkodás elfogadva, 9 mellett a tartózkodás elfogadva, 10. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 18 mellette, 17 ellene elfogadva, 11-es módosító menettelen tartózkodás elutasítva, 12-es módosító mellette ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 13 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16 mellette ellene alde, 16 elfogadva, 17 mellette ellene ellenőrizzük a 17-et, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 21-17 ellenében, inte első bekezdés mellett ellene megnyitom a szavazást, elektronikusan ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, inter kettes bekezdés, mellett ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük csak. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadva. 19-18 ellenében. Inta 4-nél tartottunk, most jön az Inta 5, nem. Nem, ez az Inta 3 volt, most jön az Inta 4. Mellette ellen a tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellen a tartózkodás elfogadva, 6-os mellettelen tartózkodás elfogadva, 7 mellettelen tartózkodás elfogadva, mellettelen tartózkodás elfogadva, 9 mellettelen tartózkodás elfogadva, 10 mellettelen tartózkodás elfogadva, 11 mellettelen tartózkodás elfogadva, 12 mellettelen tartózkodás elfogadva, 1-es bekezdés agri, mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadva. 23-15 ellenében, Agré 2 bekezdés mellettelene tartózkodás elfogadva, 3-as mellettelene tartózkodás elfogadva, mellettelene tartózkodás elfogadva, 5 mellettelene tartózkodás elfogadva, 6 mellettelene ellenőrizzük a 6-ost, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadva, hetes mellette ezt ellenőrizzük, elektronikusan megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, 20-18 ellenében elfogadva, 9-es bekezdés mellettelen tartózkodás elfogadva, 10-es bekezdés mellettelen tartózkodás elfogadva, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, a 12-ben nem van, nincs. 12 mellette ellenőrzök a 12-t, le, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. 13-as bekezdés, mellette ellene tartózkodás elutasítva, mellette 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az Agri 15-ös bekezdésről. closed. Lezárom. Elfogadva 19-18 ellenében 16-os bekezdés mellett ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 16-os bekezdés. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség elutasítva. Agré 17-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva, Tizenkilenc mellette lenne, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva 19-18 ellenében, a szöveg egészéről szavazunk, népszerinti szavazásra, a módosításokkal együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 2 ellene, egy tartózkodást, elfogadtuk a szöveget. Gratulálok az előadónak. A következő ülésünk csütörtökön lesz 6-án, és mivel szavazást tervezünk, igen. Igen, Mikulás lesz, de ha nem jelennek meg a szavazáson, akkor lehet, hogy virgácsot hoz. Kérem, hogy legyenek jelen. Most lezárom ezt, a, ezt az ülést. Viszontlátásra. I'm really concerned because if we are such